az Európai Tanács részéről Plesár úr kap majd szót. Tusk urat is meghívtam a mai ülésre, Rütte miniszterelnök urat is. Ez ugy, ugyanakkor eh, nem jelenti azt, hogy én nem értékeljük nagyon nagyra, hogy ön ma itt van velünk és a tanácsot képviseli. Öné a szó. Mr. President, thank you very much, honorable member. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők és tisztelt bizottsági kollégiumi tagok! Azt hiszem 2016. június 23-a egy olyan napként marad meg a történelemben, amely az Egyesült Királyság és az EU életében nagyon jelentős fordulópontot jelent. A brit lakosság kifejezte a véleményét, tiszteletben tartjuk az állampolgárok véleményét és ezt a döntést, viszont nagyon elkötelezettek vagyunk az egység mellett. A válaszunk egységes. A tanács mind a 28 tagja egységes, egészen addig, amíg az Egyesült Királyság kilépését nem véglegesítik. Az Egyesült Királyság az unió tagja marad, a tanács tagja marad, ennek minden jogával és kötelezettségével. 1973 óta tag az Egyesült Királyság, és működik együtt az intézményekkel és más tagállamokkal annak érdekében, hogy egy erősebb és jólétben élő Európát teremtsünk. Úgyhogy Európa történelmében ez most egy fordulópont, de a történelem és a földrajz nem változtatható meg. Az Egyesült Királyság eddig is európai nemzet volt, és mindig is európai nemzet marad. Ugyanazokat az értékeket osztjuk, ugyanazok a reményeink, és továbbra is együtt fogunk működni, partnerként és szövetségesként. Más szóval, mindannyiunk érdeke, hogy azt biztosítsuk, hogy a jövőbeni kapcsolataink konstruktívak, és legyenek, és mindenki előnyére váljanak. Hadd fogalmazzak nagyon világosan senkinek nem használ az, hogyha hosszabbodik ez a politikai bizonytalan időszak. Most Londonnál van a labda, és várjuk a válaszukat. Ugyanakkor az Egyesült Királyságnak ideje van, szüksége van egy kis időre arra, hogy a szükséges döntéseket meghozza, és valóban előre tudjunk lépni. Ez tehát azt jelenti, hogy próbáljunk hideg fejjel gondolkodni, ne hagyjuk, hogy az érzelmek elragaz, elragadjanak bennünket. 1957 óta az Egyesült Királyság nagyon sok mindenen keresztül ment, Európa történelmében is nagyon sok minden történt. Kelet és Nyugat-Európa egyesült, a béke megvalósult, és ez volt a motorja annak, hogy a sokszínűségben együtt tartsuk Európát a modern történelemben soha nem élvezhettünk ekkora jólétet, ekkora szabadságot és ekkora stabilitást ezen a kontinensen. Miért vannak olyan emberek, akik az életüket áldozzák Ukrajnában, az Európai Unió zászlajával. Miért indulnak családok rettenetesen nehéz útra az Afrikából az Európai Unió felé? Azért, mert látják ezeket az alapértékeket, a szabadságjogokat, amelyek összekötnek bennünket, és azt az ígéretet, hogy ha valaki minden erejét latba veti, akkor eléri, amit szeretne. Ezek az eredmények nagyon komoly eredmények, és büszkék lehetünk rájuk, azonban semmi nem megfordíthatatlan, és semmi nem elkerülhetetlen. A népszavazás sokja, azt hiszem, valamennyiünk számára vércsengő kell, hogy legyen, egy ébresztő kell, hogy legyen. Akár tetszik, akár nem, a brit szavazók egy részének véleményét osztják az európai kontinensen élő állampolgárok is néhányan. Tehát sokkal hatékonyabbak kell, hogy legyünk, meg kell győznünk az állampolgárokat, meggyőzőbb Európai Uniót kell teremtsünk. A globalizált világban Európa komoly kihívásokkal néz szembe. Tehát az igaz, hogy az Európai Uniónak meg kell védenie a határait, és a migrációt ellenőrizni kell, valamint gazdasági lehetőségeket kell, hogy biztosítson valamennyi állampolgára számára. Olyan unióra van szükség, amely a fenyegetéseket korlátozni tudja. Olyan unióra, amelyet nem tekintenek a nemzeti identitással szembeni fenyegetésként, hanem inkább a saját identitás tükröződéseként. Egy olyan uniónak, amely facilitátor szerepet játszik. Van egy kellemetlen igazság. Sem Európa egységesen, sem pedig egyetlen egy nemzet sem tudja magát elszigetelni a világ eseményeivel szemben. Együtt kell működnünk a tőlünk telhető legjobbat megtenni, különben ez a békés térség széteshet. Ez a térség, amit mi építettünk, és senkit nem vádolhatunk emiatt. Elnök úr, lehet, hogy a kihívások még akkor, akár sokasodnak, egységesen kell, hogy fellépjünk. Az egységre szükség van arra, hogy a migrációs áramlatokat ellenőrizni tudjuk, amelyek továbbra is ezt a kontinenset célozzák meg, és a fenyegetettségekkel is szembe kell szállni. És hadd fogalmazzak nagyon világosan, egyetlen egy ország sem tud szembeszállni ezekkel a kihívásokkal egyedül ezen a földön. Túlságosan összetettek ezek a kihívások, és nem veszik figyelembe a határokat. Senki nem tud ezekkel egyedül szembeszállni. De persze van egy feladat, amit otthon megtehet mindenki, meggyőzni az állampolgárokat, hogy az egység a legjobb választás. De az üres szavak, a nyilatkozatok nem elegendőek önmagukban. Az a tény, hogy most már a, tő, a szétesés, a kiválás nem lehetetlen, arra kell minket sarkaljon, hogy elgondolkodjunk, és hogy még egységesebben lépjünk fel. Együtt mi vagyunk a világban a legerősebb szószólói a jogállamiságnak, a demokráciának, a szabadságoknak, a piacgazdaságnak. De azt hiszem, butaság lenne alulbecsülni, alábecsülni a kihívásokat, amelyekkel szembenézünk. Elnök úr, a népszavazás eredménye most olyan helyzetbe hozott minket, amely példátlan eddig az EU történelmében. Nagyon sok tagállam bizonytalanságban van, nem tudjuk, nem ismerjük a következményeket. Tehát nagyon fontos mielőbb tisztába tenni a helyzetet, és tudni, hogy mik a következő lépések. Megfelelő módon kell kezeljük ezt a helyzetet. Mindannyian tudjuk, hogy a szerződések 50-es cikke fogalmazza meg, hogy milyen eljárás követendő, amennyiben egy tagállam távozni szándékozik az Unióból. Mi készen állunk a tárgyalások beindítására, de csak és kizárólag az Egyesült Királyság kormánya léptetheti hatályba az 50-es cikket, tehát csak egy ilyen értesítés után kezdődhet meg az eljárás. Időközben rengeteg a feladatunk. Világos az, hogy a népszavazás végeredménye nem jelenti azt, hogy a fenyegetettségek és a kihívások, amelyekkel együtt nézünk szembe, megszűnnének. Azt sem jelenti, ennek a szavazásnak az eredménye, hogy külön-külön mi könnyebb helyzetben vagyunk, mint együtt. Nos, amennyiben az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy, úgy dönt, hogy valóban távozni kíván, akkor a 27 tagú Európai Unió tovább fogja folytatni a munkáját, és együtt fogunk szembenézni a kihívásokkal, hogy növekedést generáljunk, hogy a jólétet erősítsük, és hogy biztonságos környezetet teremtsünk az állampolgárainknak. Ugyanis ezt várják tőlünk ezek az állampolgárok, és igazuk van. Az intézményekben zajló viták a szerződések esetleges megváltoztatásáról a paradicsomot jelentik a jogászoknak, politikusoknak és így tovább, de az állampolgároknak ez annyira nem tetszik. Tehát tűrjük fel az ingójunkat, használjuk fel az összes eszközt, ami a rendelkezésünkre áll, és fogjunk munkához. Nem mindig könnyű megállapodni abban, hogy merre haladjunk, és időnként kihívás az együttműködés, de meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt. Ugyanis, hogyha nem tesszük ezt meg, akkor a jólétet sodorjuk veszélybe itt Európában. És ez bizony nagyon felelőtlen lenne, elnök úr. Zárásként az Európai Tanács néhány órán belül összeül. Nyilván értik, hogy nem tudok itt megjósolni előre semmit, nem beszélhetek részletesebben a következő lépésekről. Azonban nagyon figyelmesen meg fogom hallgatni az önök véleményét, az önök vitáját. Schulz úr ma délután szól majd a tanácshoz, miután a parlament elfogadja az állásfoglalását. Köszönöm. Köszönöm szépen a tanács elnökének, most pedig az Bizottság, Európai Bizottság nevében Juncker elnök úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácsi elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A parlament az ön parlamentje. Elnök úr arról vitázik, hogy mi áll előttünk az Nagy-Britannia döntéséről, az Európai Unió elhagyásáról. Nagyon sok időpontot, nagyon sok dolgom van ma délelőtt, nagyon sok időpontot terveztek számomra, de úgy döntöttem, hogy az első és a legfontosabb, hogy a parlamentben ellátogassak ez a demokrácia hazája, ötthona. Barátaink, brit barátaink, referendumon, népszavazáson döntést hoztak, és teljesen világos, hogy a többség úgy döntött, hogy ahogy döntött, és tiszteletben kell tartani a demokráciát. Ezt nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk tehát ezt a döntést, amelyet hoztak. That's the last time you are applauding here. Ez az utolsó alkalom, hogy ön itt tapsol. And to some extent... És bizonyos mértékben meg vagyok lepődve, hogy még itt vannak. Önök a kilépésért küzdöttek, a britek ezt megszavazták, hát akkor... Donc, Nos, tehát a népszavazás eredményét tiszteletben kell tartani. Nos, mondhatom azt, hogy a demokrácia barátja vagyok, és tiszteletben kell tartani a brit barátaink döntését. Megszületett a döntés, ennek következménye lesz. Úgyhogy egy tisztázást szeretnék kérni, nem azonnal, mert a brit rendszer bonyolultabb, mint ahogy ezt mi gondoltuk volna. Szavazás volt, de még mindig hezitálnak, de most mi azt kérjük, hogy a konzekvenciákat vonják le, ez az igazi demokrácia. Azt szeretném, hogy a többiek is vonják le a következtetést, amelyet le kell vonni a népszavazás eredményéből. Elolvastam, és úgy hallottam, hogy a parlament elnöke a frakciók elnökei, majdnem mindegyik, kicsi érzelmesen reagáltak a brit szavazás eredményére. Nos, igen, Európa nem csak agyi dolog, persze, gondolkodni kell rajta, a gondolkodás eredménye, de mikor az ember szomorú, akkor ezt ki kell tudni fejezni. Én szomorú vagyok a brit szavazás eredménye miatt, és ezt nem rejtem el. Hogy is mondja? nem szentimentalizmusról van szó, egyszerűen mélységes meggyőződésemről van szó, azt gondoltam, hogy Nagy-Britannia örökre mellettünk marad, de most máshogy döntöttek, és ebből le kell vonni a következtetéseket. A, az Egyesült Királyság kormányától azt kérem, és a miniszterelnökkel hamarosan találkozunk, barátok, mert a Nagy-Britannia barátunk marad a szavazás eredményének ellenére. Én azt kérem tőlük mindamellett, hogy minél gyorsabban tisztázzák a helyzetet, mert nem engedhetjük meg magunknak ezt a bizonytalanságot. Hogyha azt mondom, hogy szomorú vagyok, ez egy, egyrészt egy érzés, és ez az érzés a politikai életben ö, ennek helye van, és én nem vagyok robot, nem vagyok bürokrata, nem vagyok technokrata. Bekiabálások. Vous êtes des bureaucrates. Moi, je ne suis pas un bureaucratique. Je... Én eh, nem vagyok bürokrata, nem vagyok technokrata, az Európai eh, Bizottságot, az Európai Parlament választotta meg demokratikus folyamat eredményeként, eh, és itt vagyunk, akkor is, hogyha nem tetszik az eredmény, nem vagyok robot, nem vagyok gép, emberi lény vagyok, európai vagyok, és ezért is jogom van azt mondani, hogy szomorú vagyok a brit népszavazás eredménye miatt. Je voudrais... Azt szeretném, hogyha az Egyesült Királyság tisztázná az álláspontját. Nem ma, nem holnap reggel 9 órakor, de gyorsan. Nem engedhetjük meg magunknak a bizonytalanság elhúzódását. Én nem vagyok a pénzügyi piacok rabszolgája, de megfigyelem a reagálásokat, megfigyelem a pénzügyi reakciókat és ez is azt mutatja, hogy általános, globális érzésről van szó. Azt gondolom, hogyha a nagy, hogy azt szeretném, hogyha na, ha Nagy-Britannia tisztázna az álláspontját. És nem szeretném, hogyha, hogyha ez a, az ötlet, vagy ez a gondolat elterjedne, hogy el lehet húzni a tárgyalásokat, a nemzeti kormányok, a biztosok, a, a nagy britanniai kormány között. Én megtiltottam a biztosoknak, hogy tárgyaljanak külön-külön a nagy-britanniai kormány tagjaival. Én azt gondolom, hogy erre ezt nem engedhetjük meg magunknak a no notification, no negotiation érvényes, tehát amíg nem kapjuk meg a kilépési kérelmet Nagy-Britanniától, addig nincs tárgyalás. Veszítettünk a népszavazáson. Az egyik szövetségesünket vesztettük el a szavazás eredményeként elkezdték ezt a projektet, de nem zárult ez még le. Az új tagállamok teljes jogú tagok szintén, és én nagyra értékelem, az, hogy az európai történelemben ezt a megosztottságot sikerült leküzdeni, és nagyon örülünk az új tagállamok tagságának. A de certaines de nos a brit szavazás eredménye miatt a szárnyunkat szekték, de igyekszünk tovább repülni, vár bennünket a horizont, és a horizont felé repülünk tovább. Európa és a világ horizontjáról beszélek, beszélek. Tudnunk kell, hogy sokan aggódnak, többen, több vezetőt, hallottam, akik Európán kívül nyilatkoztak, és aggasztónak tartják azt, hogy milyen úton indul most el Európa, úgyhogy biztosítani, biztosítani kell az európaiakat arról, hogy tartjuk az irányt. Folytatódik a repülés, van ennek célja, nem kalandvágyból repülünk, hanem a célunkat meghatározza a szerződés, és ezt osztja nagyon sok európai szándéka is. Tehát folytatódik a repülés akkor is, hogyha megakasztott bennünket a brit szavazás eredménye, továbbra is a közös célok felé repülünk egy megújtott ambícióval. Képzeljék csak el, hogy az európai bizottság nem lenne itt, hogyha a parlament magára maradna, milyen választ lehetne adni? Milyen választ adhatnánk a brit, ö, brit barátainknak? Nyilván az Európai Bizottság programját. A brit szavazás után most lezárjuk azt a próbálkozásunkat? hogy a túlburjánzó demokráciát leállítjuk Európában? Nem. Továbbra is folytatjuk az utunkat. Demokráciára van szükség Európában, és ezt folytatjuk, ezt a demokratikus utat. Az Európai Bizottság azt is hallotta, hogy azt a véleményt is hallotta, hogy a szociális Európának meg kell találnia, meg kell kapnia az őt megillető helyet a szociális hálózatokon keresztül megindítottunk egy közkonzultációt, amelynek eredményeképpen azt reméljük, hogy Európa valóban szociálisabb lesz, és folytatódik ez a, az út. Véget vetettünk az Európai Bizottság kollégiumaként a vak unilateralizmusnak, amely szerint egyszerűen csak megszorításokra van szükség, a szociális Európa kárára. Nagyon fontos a rugalmasság, a stabilitási paktum interpretációnak rugalmassága. Azt a stabilitási paktumot bölcsességgel, bölcsen kell alkalmazni, és ezt fogjuk tenni az Energia Unió projektját is elindítottuk. Most azt akarják, hogy ezt állítsuk le? Mindenki azt mondja, hogy mindenem változtatni kell, de senki nem mondja meg, hogy pontosan mit akar, mit akar konkrétan megváltoztatni. Most a mi célunk az, hogy az Oroszországtól való függőséget megszüntessük és biztosítsuk az energiai ellátást Európában. Ezt folytatni fogjuk, ezt nem állítjuk le. Modernizálni akartuk Európát, ezt elmondtuk többször is, és ennek érdekében egy ambiciózus projektet indítottunk be, ez Európa digitális jövőjáról, jövőjéről szól. Ezt is meg kell változtatni, le kell állítani? Nem. Az Európai Bizottság folytatni fogja ezt az utat is az Európai Parlament egyetértésével, amit eh, tehát elindítottunk a mandátumunk elején. Mindenki azt mondja, hogy mindent meg kell változtatni, anélkül, hogy konkrétan megmondanák, hogy mit kell megváltoztatni. Az Európai Bizottság ennek a parlamentnek a támogatásával úgy érzi, hogy jó úton halad, és úgy érzi, hogy támogatást kap ehhez és folytathatjuk a 2014 novemberében megvár, megkezdett uh, utat. Igen, sok nem változtatni kell, de nem a lényegen. Európa továbbra is a béke és a jövő uh, projektje, és ezért vagyok itt, ezt akarom támogatni. Uh, nem vagyok egyáltalán beteg, mint ahogy arról beszélnek a német újságírók. Itt vagyok, itt állok önök előtt, és az utolsó lélegzetem míg az egységes Európáért fogok harcolni. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon súlyos órát, komoly órát élünk azok, akik azt mondják, hogy most józanul kell reagálni, és ki kell várni, Hát én egy elég józan embernek tartom magam, lehet, hogy ez meglepi önöket, de, nem szeretem a bizonytalanságot. Azt szeretném, hogyha a brit barátaink elmondanák, hogy mit akarnak, és minél gyorsabban tisztázzák ezt péntek reggel Schulz elnökkel, Tusk elnökkel és Rutger elnökkel találkoztam, és megállapodtunk abban, hogy a brit barátainkat arra kérjük, hogy minél gyorsabban tisztázzák a helyzetet. Egy kicsit meg vagyok lepve. Engem gyakran bürokratának, dektokratának nem tartanak demokratának, és közben most én fogadom el a brit nép szavazásának az eredményét, és a britek pedig hezitálnak ezzel kapcsolatban. Azért ez egy furcsa fordulat a dolgokban. Én tiszteletben tartom azt, amit a brit nép kifejezésre jutatott, és azt szeretném, hogyha Nagy-Britannia is tiszteletben tartaná azt, amit saját népe eldöntött, és ennek megfelelően konzekvensen reagálna, ahelyett, hogy most elkezdenénk macska egérjátékot űzni. Ez nem az ahogy értelmezni kell a nép akaratát, teljesen világos a nép akarata, azt akarják, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból, és ennek megfelelően kell lépni és reagálni. És teljes mértékben ellenzem, világosan szeretném kifejezésre jutni e, a következőket. Nem elfogadható azt, hogy most megpróbálj megpróbálja a jelenlegi brit kormány, a, kés, a következő brit kormány zárt ajtók mögött ezt vagy azt kitárgyalni. Ez nem járható út. Én a biztosoknak és a főigazgatóknak kiküldtem azt az ukázt, hogy most nem lehetnek titkos tárgyalások. Ezt nem engedhetjük meg. Aber Wir müssen natürlich... Persze, tudnunk kell, a józan parasztész mondatja ezt velünk, hogy Nagy-Britannia természetesen új viszonyt kell, hogy kialakítson velünk, de ez nem attól függ, hogy milyen titkos tárgyalásokat kívánnak folytatni a brit vezetők, hanem azért tőlünk is mi határozzuk meg a napirendet, és nem azok, akik ki akarnak lépni az Európai Unióból. De europäische Traum. Az európai uh, álom folytatódik. És ezen dolgoznunk kell, kitartóan, konzekvensen, újult, megújult energiával, a kontinentális ambíciók újraélesztésével. Most nem lehet köldöknézéstől folytatni, sem nekünk, sem Nagy-Britanniának. Nekünk az a feladatunk, hogy a kontinenst tartsuk szem előtt. Az Európai Bizottság ezt teszi. És arra is kell gondolnunk, annak ellenére, hogy ez elavultnak tűnhet, ne felejtsük el, hogy mi, hogyan született Európa. Európa béke projektje. A fiatalok Nagy-Britanniában, akik egyébként az Európai Unióban szerettek volna maradni, nekik azt szeretném mondani, nekik azt üzenem, hogy nem szabad a kontinenst most újra öm, részeire eh, darabolni. A 20. század elején a világ 20%-át európaiak tették ki, a végére már csak 4% lesz. Nem vagyunk, meg, nem vagyunk domináló erő, nem vagyunk domináló hatalom, Európát nem engedhetjük meg magunknak, hogy Európát csak a múltba tekintve magyarázzuk. Ezt nem ezzel nem fogjuk tudni a fiatalokat vonzani azt gondolom, hogy a e, társadalmakat arra kell e, ösztönözni, hogy vegyék át a vezetést. A jövő az Európa ifjúságának kezében van. Köszönöm. Köszönöm szépen, megkezdjük a vitát az Európai Néppárt részéről. Most Weber elnök úr kap szót. Elnök úr, kedves kollégák! Please let me start with the words of a young man from Britain who said, egy fiatal brit szavait idézném, aki azt mondta, sosem fogjuk pontosan tudni, hogy hány lehetőségről maradunk le, hány barátságról, hány házasságkötésről és hány tapasztalatról. Egy egész fiatal generációt sokkoltak az események, a fiatal britek több mint 73%-a szeretett volna az EU tagja maradni. Most az ő reményeiket szétzúzták. A politikusok, kedves barátaim, azok a politikusok, The politicians who fought for the Brexit. Azok a politikusok, akik a Brexitért kampányoltak, egy olyan privilégiummal rendelkeztek, hogy egy határok nacionalizmus nélküli Európában élhettek, ők most új falakat húznak fel Európában. Mi azt mondjuk, a mi üzenetünk az, hogy az, Euró- az Egyesült Királyság fiatal generációi tovább is bízhatnak Európában, nem fogjuk őket magukra hagyni. It is a victory of the... Igen, a populisták győzelme, győzelmet ünnepelnek. A, azt láthatjuk, hogy Európa jövője egy válaszúthoz érkezett. A demagógok a jobb oldalon és a bal oldalon is szét akarják zúzni Európát. És csütörtök óta most már minden európainak tudnia kell azt, hogy mi is forog kockán. Megosztottság vagy együttműködés, falak vagy hidak, nacionalizmus vagy Európa. És egy dolgot világosan látni kell ma, nem néppártról beszélünk, nem zöldekről, nem szocialistákról, csak egy dolog számít, mi ennek a parlamentnek a nagy többsége továbbra is az egységes, békés és toleráns Európa eszméje mellett állunk ki. És a populistáknak tudniuk kell, mi ma jobban, mint bármikor kiállunk ezen Európa mellett. And someone, and someone else has uh, won too. És vannak még nyertesek, azok, akik gyűlöletet szítanak, és akik bármilyen eszközt megragadnak ahhoz, hogy elérjék, amit akarnak, sőt, hazudnak, és a legnagyobb hazugok pedig a Yuki berkeim belül találhatók. On Friday, on Friday, Nigel Farage... Pénteken Nigel Farage nyilvánosan azt mondta, hogy 350 millió font most már a brit egészségügybe folyik majd az EU helyett, ez hazugság volt. Megkérdeztem, szerintem Ferics úrnak, hogyha van benne még szemernyi becsület, akkor most elnézést, bocsánatot kell kérni a britektől. Szégyelje magát. And I admit And I admit, and I admit. És beismerem, magam is hibát követtem el. Ugyanis csendben maradtam. Nem adtam hangot a véleményemnek. És a jövőre nézve teljesen világos, hogy elmúltak ezek az idők, nem maradhatunk csendben, harcolnunk kell az európai projektért, kedves barátaim. Hogyha ma, kedves kollégek, egy jobb Európáról beszélünk, akkor nekem nem elsősorban a technikai kérdések jutnak eszembe, nem a szerződések. David Cameronre gondolok, aki az elmúlt hetekben igazi államférfiként harcolt Európáért, kampányolt Európáért, és ezt tiszteletben tartom. De az egész politikai karrierjét is úgy építette fel, hogy közben Brüsszelt és Európát szidalmazta senkinek sem kell csodálkoznia azon, hogyha az emberek egyszerűen nem értik az eféle magatartást, és így viselkedik sok nemzeti politikus, kedves kollégák. Szerintem véget kell vetni a populista magatartásnak, a populista retorikának, hogy minden, mindenért Brüsszelt hibáztatják, vállaljuk végre közösen a felelősséget. Európának változ, változásokra van szükség, ezt senki sem vonja kétségbe itt a parlamentben, de Európát jobbítani, jobbá tenni akarjuk, nem pedig szétzúzni. Hogyha Európát szétzúzzuk, akkor egyetlen egy alternatíva marad, a nacionalizmus. Az európai emberek pedig tudják, illetve tudniuk kell, hogy nincs második esély, nem lesz második Európa. A referendum, a népszavazás eredménye világos, de most már más eredménye is van időközben a népszavazásnak, a brit kormány milyen megosztott, a skótok a függetlenségi referendumról tanácskoznak, Johnson nem akarja benyújtani az 50-es cikk szerinti eljáráshoz, eljárásra vonatkozó kérelmet, a brit font értékét veszti, sok brit számára már drágább lesz a nyári üdülés, és, és nem csak Nagy-Britanniát érinti mindezt, Hollandiában a nyugdíj alap 3%-át veszített el az eddigi értékének, a holland nyugdíjasok nyugdíjai csökkenni fognak, és Farage-nek és Wildersnek és a hozzájuk hasonlóknak mondhatnak köszönetet ezért és Ferics mindeközben örül az eredménynek, hát ez azt hiszem mindent elmond a helyzetről. És Putin is örül persze. Kedves kollégák, Nagy-Britannia ezzel a népszavazással saját magának ártott. Minden európai láthatja, hogy Nagy-Britanniában kormányválság alakult ki, nincs megfelelő vezetés, gazdasági károk is kialakultak, és lehet, hogy Nagy-Britannia szét is esik a népszavazás miatt. Ez történik, hogyha valaki elhagyja az Európai Uniót, és nyilván mindenkinek tiszteletben kell tartani az eredményt, nekünk is. Ezért, ahogyan a bizottság elnöke is elmondta, azt várjuk, hogy az 50-es cikk szerinti eljárás mielőbb megindul, az Európai Bizottságnak pedig az Európai Parlament felügyelete mellett kell véghez vinni a tárgyalásokat. Mindkét fél számára nagyon káros, hogyha bizonytalanság uralkodik, egy mielőbbi, gyors és fair eljárásra van szükség. A Brexit mellett kampányolók a briteknek teljes szuverenitást ígértek, ezért szeretnék már most tisztázni néhány dolgot. Mindenki, aki az áruit és a szolgáltatásait az Európai Unióban akarja áruba bocsátani, annak az európai egységes piac szabályait be kell tartania. Igaz ez Svájc és Norvégia esetében, a jövőben Nagy-Britannia esetében is. Így lesz ez. A második dolog, a második példa, amit ki szeretnék emelni, az, aki megpróbálja a lengyel munkásoknak, a litván egyetemi hallgatóknak, és másoknak megtagadni azt, hogy az Egyesült Királyságba beutazhasson, az nem várhatja el, hogy a brit polgárok majd határ nélkül az EU-ba utazhassanak. Európában, az Európai Unióban nincsenek első és másodosztályú polgárok, ezt Nagy-Britanniának is meg kell értenie. Kedves kollégák, nem tudom megmondani, hogy a néppárt végül egy kilépési kér, kérvényt jóvá hagyja, vagy sem ugyanis mi mindenek előtt az európai polgárok ér- érdekeit tartjuk továbbra is szem előtt, nem pedig a londoni City érdekeit. Szerintem most már elérkezett ennek az ideje, azonban minden válság lehetőség is, kedves kollégák. 1989 óta az európai polgárok 27 népszavazás alkalmával vallottak szint, mégpedig Európa mellett. Tiszteletben kell tartani Nagy-Britannia döntését persze, de azt látjuk, hogy a kontinens polgárainak túlnyomó többsége továbbra is a közös Európa felé vezető úton akar haladni. Tulajdonképpen viszonylag egyszerű választ adhatunk erre az egészre. Az emberek tőlünk politikusoktól egy dolgot várnak, hogy elvégezzük végre a feladatunkat. Ma délután az állam és kormányfők üléseznek, a Brexit pedig véleményem szerint végre egyfajta, meg kell, hogy kongassa a vészharangokat, egységre van szükség. Fontos, hogy megmutassuk az európai polgároknak azt, hogy közös megoldásokat találunk a közös kihívásokra. Hogyha ezt bebizonyítjuk, akkor a polgárok támogatni fogják Európát, és az európai utat választják majd a jövőbe. És végül nacionalizmus Európa ellenében. Az én hazám Bajorország. Beszélem a bajor dialektust, a az őseim hagyományait követem, az én nemzetem Németország, most drukkolok a német csapatnak a foci elbén, és a szívemben és az értelmemmel is meggyőz, meggyőződéses európai vagyok, mert ez az én kontinensem a maga sokszínűségével, a kultúrában, az értékekben, és senkinek sem engedem meg ezen a kontinensen, egyetlen egy szélsőségesnek sem engedem meg, hogy azt mondja nekem, hogy ez egy ellenmondás. Bajor is vagyok, német állampolgár is vagyok, és meggyőződéses európai is vagyok. Köszönöm. Das Wort hat jetzt für die Most pedig megadom a szót a Szociáldemokrata frakció nevében Pitella elnök úrnak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nagyon helyesen fogalmazott Juncker úr. A Brexit támogatói nyertek, és ezt az eredményt el kell, hogy fogadjuk. A többség véleményét. Azonban én azokkal az állampolgárokkal is vagyok, azokra is gondolok, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy csütörtökön Európát válasszák. Konkrétan a fiatal britekre gondolok, akik a jövőre szavaztak. Mi velük vagyunk, veletek vagyunk, az Erasmus Európájával, a kultúra Európájával, mi vagyunk az az Európa, amely több millió kutatási, projektet finanszírozott Nagy-Britanniában is. Mi a vallási párbeszéd és tisztelet, a béke Európája vagyunk. Ez az alapérték, amely a fiatal britek és a világon élő fiatalok szívében él egyetlen egy népszavazás sem szakíthatja meg az érzelmi és történelmi kapcsolatokat, amelyek az Egyesült Királyságot a kontinenshez fűzik. Tehát az Egyesült Királyság továbbra is Európa része, ez nem egy szerződés, ez egy ideál, Európa ideáljának a része marad az Egyesült Királyság, és egészen addig, amíg az Egyesült Királyság nem távozik az Európai Unióból, ez az intézmény minden brit hazája is marad. Ennek a katasztrófának megvannak a felelősei, a ködösítők, a konzervatív vezetők, akik hazugságokat mondtak a brit népnek. Látszik, itt van a másnapi ébredés eredménye, itt van, hogy milyen ígéreteket tettek a választóknak, milyen hazug ígéreteket. Avevano promesso agli elettori azt ígérték a választóknak, hogy távozik az Egyesült Királyság az Európai Unióból, de tulajdonképpen a pusztítás nyomai maradtak itt, intézményes válság Skóciával, politikai káosz az ország többi részén, a font sterling bukása, a reálgazdaság megingása, és így tovább sőt, vannak olyanok is, akik az egész Európai Uniót tönkre szeretnék tenni, gyengíteni az intézményeket. Én ezt megmondom most, hogy az Európai Unió nem lehet a fogja egy konzervatív brit kormány játszmáinak. És az európai erők, amelyek itt képviseltetik magukat ebben a parlamentben, képesek arra, hogy szembeszálljanak ezzel, hogy megakadályozzák azt, hogy mi a britek fogjai legyünk mentsük meg és alakítsuk át Európát. Az angol hatóságok mielőbb be kell, hogy nyújtsák a kérelmet a tárgyalásokra vonatkozóan, és a bizottság abban a pillanatban, hogy megkapta ezt az értesítést az Egyesült Királyság kormányától, meg kell, hogy kezdje a tárgyalásokat a távozásról. De, kedves kollégák, én nekem más üzenetem, más mondani valóm is van. A népszavazás eredménye nem csak a Cameron orosz rulettjének az eredménye, ez egy mély válságnak a jele. A globalizációnak megvannak a győztesei, de a vesztesei is. Rengeteg egyenlőtlenség alakult ki. És mi túlságosan is arra figyeltünk, nem figyeltünk arra, hogy a veszteseket megvédjük, és az ő ügyüket is képviseljük. Arra gondoltunk, hogy a szabad piac majd mindent megold, és hogy fantasztikus eredményeink vannak, de nem megfeledkeztünk arról, hogy a köz is segíthet, hogy a újraelosztás segítse a veszteseket és nem figyeltünk arra, hogy az egyenlőtlenséget megszüntessük. A pénzügyek, a pénzvilág a demokráciát, az intézményeket megkerülte. Mi európai intézményként kezdtünk el dolgozni, a bankunión, és így tovább rengeteg mindent kell még tenni ahhoz, hogy a demokrácia felsőbbségét megerősítsük a rejtett erők fölött, a pénzpolitika, pénzvilág fölött most a kontinens ketté szakadt, és gyűlölet, kétségbeesés keletkezett, amely nagyon kockázatos. Európának képesnek kell lenni választ adni erre. Az első kérdés és az első válasz, ahogy Jean-Claude Juncker is elmondta, az, hogy az igazságosságot tartjuk tiszteletben. És amikor az igazságosságról beszélek, akkor emberekről, emberi lényekről beszélek, a társadalmi igazságosságról, a kiküldetés irányel felülvizsgálatáról, a szociális pillérről, a szociális dömping elleni küzdelemről, a felmelegedés elleni küzdelemről beszélek. Vagy ezen az úton indulunk el, vagy pedig a szegények közötti háború keletkezik, alakul ki. A stabilitási és rugalmassági paktum, ahogy arra emlékeztetett Juncker úr, felülvizsgálandó, tessék, hát akkor menjünk előrébb, menjünk tovább. Mi, a szocialisták azt kérjük öntől, hogy induljunk el, lépjünk, mi a magán és az állami szféra befektetéseit szeretnénk látni, egy sokkal ambiciózusabb befektetési tervet, és azt is szeretnénk elmondani nagyon világosan, hogy a mi frakciónk ellenzi a fiskális kompakt átültetését. A fiskális kompaktot ugyanis alapjaiban kell megreformálni. Pénzügyi igazságosságot akarunk. Én nem szavaztam a fiskális kompaktra, mondja Pitella úr az intézmények működése nagyon fontos. A fiskális kompaktot nem szavazta meg a parlament. Mielőtt bekiabálsz, először nézd meg a tényeket. Az adóparadicsomok elleni küzdelem nagyon fontos, az adócsalás, az adóelkerülés elleni küzdelem elengedhetetlen. Azokat az intézkedéseket, amelyeket elfogadott a bizottság, az, a taxe szakbizottság, azokat valósítsuk meg. Több demokráciára van szükség, minden állampolgár szava számítson azt javasoljuk, hogy a következő európai parlamenti választásokon lehessen közvetlenül az Európai Bizottság elnökére szavazni, aki Európa szimbóluma, Európa vezetője az állampolgároknak. Lehetőséget kell adni, hogy szavazzanak rá. Legyen ott a szavazólapjukon az Európai Bizottság vezetőjének a neve, a nemzeti, illetve az európai pártokkal együtt. Ez jelenti, a valódi európai politikai térség megalkodását. Meg kell, hogy legyen a bátorságunk ahhoz, hogy ezt megtegyük. Minket olyan állampolgárok választottak meg, akik hisznek áll Európában, és minden erőnkkel azért kell küzdenünk, minden egyes energiacseppünkkel azért kell küzdenünk, hogy Európát ö, megerősítsük, mert ezek az állampolgárok megszavaztak bennünket, és bennünket támogatnak. Thank you. Colleagues, I now invite... Köszönöm kollégák. Most pedig Sayed Kamálnak adom át a szót, aki az ECR frakció vezetője. The British people have spoken. A brit emberek kinyilvánították a véleményüket. Ők az, arra szavaztak, hogy az Egyesült Királyság távozzon az Európai Unióból. Nekünk ezt tiszteletben kell tartani, viszont dolgoznunk kell azon, hogy ez megvalósuljon. Tudom, hogy nagyon sok döbbenet volt, sok a csatorna mindkét oldalán. Ez a kampány az egyik leg megosztóbb kampány volt tőlem megkérdezték azt is, hogy mi lett volna, hogyha sokkal őszintébbek lettek volna a kampányt működtető politikusok. Mi lett volna, hogyha a brit lakosság másként gondolkodott volna, de ez már a múltban van, most már a jövőbe kell tekintenünk. A csatorna mindkét oldalán meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, és a tárgyalási stratégiánkon kell gondolkodni. Rövid távon átgondolni, hogy mi az a kapcsolat, amely mind a két félnek a legjobban megfelel. Ahogy a tanács elnöke is elmondta, hidegvérrel, józanésszel kell kell most gondolkodni. Az EU-nak is el kell gondolkodni, hogy mit vár az Egyesült Királyságtól fenntartott kapcsolataival. Van, aki azt mondja, most büntessük meg az Egyesült Királyságot, mások azt mondják, hogy siessünk, mások azt mondják, hogy lassítsunk egy kicsit és gondoljuk át. Vannak ugyanúgy, ahogy különbségek vannak az EU-n belül, az Egyesült Királyságban is vannak különbségek. Vannak, akik az 50-es cikket akarják, vannak, akik kereskedelmi megállapodásról gondolkodnak, vannak, akik még valami másról. Az Egyesült Királyságnak is és az EU-nak is elő kell készítenie a stratégiáját. De az eredmény világos, és ezt tiszteletben kell tartani, tehát mindkét fél tárgyalói biztonságot kell, hogy teremtsenek, és a tárgyalások ütemezését meg kell, hogy határozzák elkészíteni az álláspontokat arra, hogy az 50-es cikket lehessen kérelmezni, és utána pedig egy olyan megállapodást kötni, amely az Európai Unió és az Egyesült Királyság előnyére is válik. Nem feltétlen a sebességről, a gyorsaságról van itt szó, hanem az eredményről, ennek a tárgyalásoknak az eredményéről. Hadd mondjak egy személyes megjegyzést. Nagy-Britannia évszázadokon keresztül a világ minden tájáról fogadott be embereket voltak olyanok, akik Európából menekültek a fasizmus elől, a diktatúra elől, és mi őket befogadtuk. Én remélem, hogy ma a brit politikusok egységesen azt tudják mondani, hogy nyitott, toleráns és globális nemzet maradunk, attól függetlenül, hogy hogyan is lépünk előre, az Egyesült Királyság és az Európai Unió szorosban együttműködő partnerek lesznek. Most nem a múltat kell újra lejátszani, hanem a jövőbe kell tekinteni, előre nézni, neki gyűrközni a tárgyalásoknak, és garantálni azt, hogy az EU és az Egyesült Királyság jó szomszédok lesznek, és nem vonakodó ö, társak. Das Wort hat jetzt für die... Köszönöm szépen. Most a liberális frakció nevében megadom a szót Felhofstadt elnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy azt mondom a brit népnek, hogy mindig nehéz elfogadni egy olyan döntést, amivel az ember nem ért egyet. De el kell fogadnunk. A világos volt a döntés, és ezt tiszteletben kell tartani. Legalább azt hiszem, hogy e, ebben ért több mint 700 képviselő ebben a teremben. Az én érzésem az, hogy nem az a nehéz, az a döntés, amit hoztak, a választás, a döntés, a demokrácia lényege, ami különösen nehézé teszi ezt számomra, és ezt hallottam ki a többi frakcióvezető hozzászólásából is, az az, hogy az a mód, ahogy ezt elérték, ezt az eredményt, a negatív kampány, a Farázs úr által folytatott náci propaganda a menekültek hátán. I never thought it was possible that... Ezt soha nem gondoltam volna, hogy lehetséges az, hogy valaki ilyesmire képes egy e, európai képviselő. A hazugságok, a bevándorlással kapcsolatban, az, hogy Törökország jövő héten csatlakozik az Európai Unióhoz, vagy a 350 milliárd fontos hazugság azzal kapcsolatban, hogy ez a pénz azonnal a társadalombiztosításba megy, és most jönnek rá, hogy mégsem a félelem atmoszférája, a negatív érzelmek felkorbácsolása, ez a legsokkolóbb dolog, ami Nagy-Britanniában történt, nem az, hogy hogyan döntöttek. Az emberek döntése az egy demokratikus dolog. Ma pedig látjuk az eredményét több milliárdos vesztesség a tőzsdepiacon, a font csökken, ahogy Farázs úr mindjárt szót kap, az még jobb, tovább fog csökkenni. A Standard Poor leértékelte a brit valutát, és ahogy Boris Johnson szót kap, tovább romlik a valuta értéke. Kamal úr azt mondja, hogy hát ez csak egy kis visszaesés, hát ez csak egy kis kisiklás, hát nem tudom mindannyiunk nevében remélem, hogy ez csak egy kis kisiklás, egy apróság, de amit tudok, az az, hogy minél gyorsabban le kell zárni ezt a bizonytalanságot, minél gyorsabban véget kell ennek vetni. A legszörnyűbb dolog, ami történhet, az az, hogy folytatjuk ezt a bizonytalanságot csak hogyha azonnal a szerződés szerint előírt szétválás folyamatát beindítjuk, csak úgy tudjuk leállítani ezt a mérgező klímát, ezt a mérgező klímát, ami rossz az üzleti világnak, rossz a beruházásoknak, és Farage úr, rossz minden keményen dolgozó, rendes embernek. a 50-es cikk beindítása, az nem büntetés. Hát akik ki akarnak lépni, azoknak miért lenne ez büntetés? Ennek az ellentéte igaz, csak tiszteletben tartsuk a döntésüket. De ez egy olyan lépés, amely ezzel a tori vezetőség habozását meg kell szüntetni, és ez egy ember önzését le kell állítani, aki képes mindenre, még 70 millió brit polgár jó sorsát is kockára teszi azért, hogy miniszterelnök legyen, premier miniszter legyen, vagy ahogy mondhatnám, Anglia miniszterelnöke legyen. A brit képviselőket és kollégáinkat arra szeretnénk emlékeztetni, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy Nagy-Britannia ezt a bizonytalanságot fenntartsa. Kamal úr azt mondja, hogy jaj, tátolnunk kell, elő kell készíteni, fel kell készülnünk, fel kell készülniük. Hát a, a kilépő, kilépésre szavazó tábor most, most mi van velük? Kamal úr arra szavazott, hogy kilépjenek, aztán a mások pedig egy új referendumot akarnak. Most akkor mi a helyzet? Tisztázni kell ezt. A 27 többi tagállam nem várhat arra, hogy egy irányát vesztett Tori párt végre összekapja magát. Itt az ideje, hogy előrelépjünk bátorsággal, meggyőződéssel, egységesen. Van új horizont, ez így van, van új jövő az öreg kontinens előtt. Ahhoz, hogy ebben sikeresek legyünk, elnök úr, hadd mondjam el önnek és a kollégáknak is, hogy nem, nincs szükség túl nagy fantáziára. Egyszerűen csak emlékezni kell tudni az igazi nagy gondolatokra, az alapító atyák gondolataira kell emlékezni. Ezt ne felejtsük el. És manapság teljesen világos, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, Jean-Claude? Négy dolgot jelent. Hatékony európai kormányra van szükség az eurozón, eurozóná és az Európai Unió részére. Egy európai határvédelemre van szükség és partvédelemre, hogy fenntartsuk a szabad mozgást az Európai Unión belül, aztán kapacitásra van szükség ahhoz, hogy a határon átnyúló bűnözés és a terrorizmus ellen fel tudjunk lépni, és szerintem egy védelmi közösségre van szükség, mert az amerikaiak már nem hajlandók arra pazarolni a pénzüket, hogy hogy minket finanszírozzák, a mi védelmünket finanszírozzák fel kell készülnünk, tehát az embereknek el kell mondanunk azt, hogy képesek vagyunk új, jobb Európát építeni, amely a sok válsággal valóban szembe tud nézni. Röviden, és ezzel zárnám. Végre csináljunk valamit, ami nem európai. Kivételesen. Végre használjuk ki ezt az alkalmat. Ennek a parlamentnek a hatalma, az európai demokrácia hatalmát használjuk ki arra, hogy állítsuk újra pályára Európát. Ne várakozzunk! Az Egyesült Baloldal részéről most Zimmer elnök asszony kap szót. Nagyon támogatom a népszavazásokat, de azt is gondolom ezzel együtt, hogy a népszavazásokat megfelelő felelősséggel kell előkészíteni és lebonyolítani. A referendum, a népszavazás az egyik legdemokratikusabb eszköz, szerintem továbbra is, ezért a brit referendum több, mint a brit polgárok által végrehajtott szavazás, nagyon komolyan kell vennünk az eredményét, tiszteletben kell azt tartanunk, de hiba volna azt hinni, hogy a britek döntöttek, és most pedig vessenek magukra, mondván, hogy az Európai Unió halad tovább a maga útján, és aki lemarad, az lemarad. A nyugtató pirulák és a placebo nem segít akkor, hogyha a páciens igen komolyan megbetegedett, és itt az Európai Unió jövőjéről van szó. Az eróziós folyamatot azt hiszem nagy mértékben felgyorsította a Brexit, ez az oka részben annak, hogy az én frakcióm nem tudja támogatni az állásfoglalási indítványát az Európai Parlamentnek, ugyanis mi nem látunk ebben semmiféle önreflexiót, önkritikát, és szerintem, hogyha az emlékezetről van szó, akkor a történeti emlékezetet is előtérbe kell állítanunk, mondván, hogy az elmúlt években, évtizedekben milyen hibás struktúrák alakultak ki az Európai Unióban, milyen hibákat követtünk el. A szöveg még csak meg sem említi, hogy milyen brutálisan bántunk Görögországgal, Olaszországgal, Franciaországgal is, ez nagyon mély nyomokat hagyott sok európai polgár emlékezetében. A mély gazdaság és pénzügyi válság következményei beleivódtak az európai polgárok tudatába. A nemzeti parlamentek szuverén cselekvésébe való beavatkozás, a kormányok tevékenységébe való beavatkozás, az, hogy bizonyos alkotmányos rendelkezéseket is sem vettünk figyelembe, ez sajnos most kézzelfoghatóan manifestálódott a népszavazás eredményében. Sok polgár, aki megszavazta Brexitet, a nyugdíját félti, az egészségügyi ellátását. Az Európai Unió a megszorító politikájával nem bizonyította azt, hogy a polgárokat megvédi a globalizáció és a válságok hatásától. És felteszem a kérdést, hogy a tanács tagjai milyen vakok, hogyha pont azokat az ígéreteket, amelyeket Cameronnek tettek múlt év februárban, most véleményük szerint egyfajta motiváció kellett volna, hogy legyen azok számára, akiktől azt várták, hogy majd most az EU, EU mellett teszik le a voksukat. Az EU-s intézmények, és ebbe beleértem a parlamentet is, egyre inkább megengedték azt, hogy Margaret Thatcher magatartása, miszerint a társadalom, mint olyan nem létezik, az egész EU-s politikában elharapozzon. A szolidaritás semmi bevétele, a közösségi módszer bevezetése, főként Angela Merkel részéről ugyanolyan hibás volt, mint az Európai Unió képtelensége, a tagállamok képtelenségével együtt, hogy a különböző nemzetközi megállapodásoknak megfelelően kezelje a menekültügyi válságot. Ezek mind közösen ahhoz vezettek, hogy félelmek alakultak ki az emberekben, és ezek a félelmek elsősorban az Európai Unióval szemben irányulnak. Hogyha megnézzük, hogyha megnézzük, hogy mennyire nem tudtunk fellépni a brit elittel szemben sem, nem tudtuk azt az elvet érvényre jutatni, hogy ugyanazért a bér, munkáért ugyanazt a bért kapják az emberek mindenütt, akkor nem kell csodálkozni, hogy kialakult egy ilyen helyzet. Ha sikeresek lettünk volna, ki sem alakult volna ez a fajta helyzet. És tisztelt Ferenc képviselő úr, teljesen függetlenül attól, hogy ön milyen látszatot kíván kelteni, ön a kampányával sohasem eh, tudott egy bizonyos határt túllépni. A probléma az, hogy a politikai és gazdasági elit egy része Londonban Hirtelen azt gondolta, hogy a még neoliberálisabb euróról szóló elképzeléseiket meg tudják valósítani. Ön az, ami eddig volt, és az is marad, a történelemben el fogják feledni az ön nevét, egy dolog marad majd meg csupán. Már csak arra fognak emlékezni, hogy az ön kampánya hogyan szította a félelmet és a gyűlöletet a migránsokkal szemben. Szerintem illetve szerintünk helytelen az, hogy a briteket bűn, meg kell büntetni a döntésükért, ugyanakkor azonban nem lehet kilépés mindaddig, amíg a brit kormány nem nyújtotta be az 50-es cikk szerinti eljárásra vonatkozó kérelmét. Ezért mi az immediate és immediately szavakat törölnénk a szövegből. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a skóciai döntést és az északírországi döntést is tiszteletben kell tartani, az Európai Uniónak továbbra is biztosítania kell a béke folyamatot Észak-Írországban. Nem engedhetjük meg, hogy ez a béke folyamat kárt szenvedjen, ezért fontos, hogy felelősséget vállaljunk az északír emberekért is, és hogyha ma összeül a tanács, akkor az eljárások kérdésére összpontosítanak elsősorban. Mi azt követeljük, hogy az Európai Parlamentet a kezdetektől fogva vonják be a tárgyalásokban, nem pedig már csak akkor, hogyha végleges döntés születik. Azt akarjuk, hogy az Európai Parlamentet kezdetektől fogva bevonják abba is, hogy megvitassák az Európai Unió további fejlődéséről, az Európai Unió jövőjéről szóló kérdéseket. Ne ez a vita nem történhet zárt ajtók mögött. Hozzá kell járulnunk mindannyiunknak ahhoz, hogy a kormányközi módszer elterjedését végre megállítsuk. A zöldek frakciója részéről Lambert elnök kap szót. Kedves kollega, vannak olyan pillanatok, amikor a politikai időt felfüggesztik és felmerül a választás lehetősége. A második világháború után döntöttek az európai népek, és úgy döntöttek, hogy osztatlanul együttműködnek, és az, az, szuverenitásukat megosztják egymással, és ez példátlan virágzást hozott az európai történelemben. Ma a brit népszavazás eredményeként úgy tűnik, hogy az integráció történelmi szinten meg megállítjuk. Mi a helyzet na, öm, Franciaországgal, öm, Hollandiával, illetve más országokkal, öm, Görögországgal? Öm, itt az ideje, hogy válaszoljunk ezekre a kihívásokra. A döntés ez tőlünk függ, és ez a döntés től függ majd az Európai Unió jövőre. Három, három opció van előttünk. Az első az az, ami múlt héten felmerült, nacionalista, xenofób döntés Löpen, Farázs, Orbán és a többiek viszik előre ezt az utat. Akik ezt választják, azoknak a következőt mondom akik ezt választják, azt mondom, önöknek igazuk van, a szuverenitásról, a demokratikus szuverenitásról van szó, valóban arról van szó, hogy a demokrácia szabadon dönthet a jövőjéről, de hazudnak hazudnak azért, mert kihiszi azt, kihiszi ezt el, hogy az akár az Európai Unió leghatalmasabb, legerősebb országa egyedül sikeresen szembenézhet a multinacionális, multinacionális cégek, a klímaváltozás, az adócsalás, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a menekültek befogadása által támasztott kihívásokkal szemben. Senki, senki, e, és egyetlen falat sem lehet olyan magasra és olyan vastagra építeni, hogy ez megvédje az Európai Uniót a 21. század kockázatban. Csak megosztott szuverenitással lehetünk sikeres, sikeresek. A második opció, ami fennáll, az az, Juncker úr, és a legtöbb európai kormány ezt osztja a bizottsággal együtt, ez a következő, hogy a tagállamoknak, a költségvetési szabadságoknak meg kell e, felelniük, és e, ez hatalmas nyomás alá e, helyezi a közigazgatásokat, a társadalombiztosításokat és a szociális rendszereket, gazdasági nagy kihívásokat jelent, környezetvédelmi kihívásokat. Malmström asszony kereskedelmi, szabadkereskedelmi szerződéseket kíván kötni, és ez megint csak zárt ajtók mögött folyik, a, az átláthatóság ezzel szenved, és ez a politika az, ami Európában uralkodik 25 éve. Juncker úr, miért választották ezt az utat, és miért nem mondták azt, hogy ön az utolsó esély bizottságának az elnöke. Az ortodox, neoliberális gondolkodásra végre nemet mondhatnánk, és mondjuk nemet az automatikus arra, hogy automati, a növekedés automatikusan több munkahelyet fog teremteni, ez nem igaz, és ez, ebből nem fog profitálni a, gaz, a társadalom az euroszkepticizmus éppen ezért erősödik, mert mert ezt a hiedelmet terjesztik. És a következő opció pedig az, amit mi választunk, nagyon Európa barátok vagyunk, de ezzel az gondolkodással szeretnénk felhagyni. Azt szeretnénk, hogyha a demokratikus szabadságokat terjesztenénk el, és a megosztott, fenntartható fejlődést támogatnánk. Az euró fenntarthatóságát csak egy szociális és fiskális unió biztosíthatja az gazdaságunk újra fellendítésének világító tornyát kell erősíteni. Lehetetlen-e feladni a szabadkereskedelmi szerződéseket. De Európának lehetetlene visszatérni a befogadás politikájához, azokat befogadni, akik a háború ellen menekülnek hatalmas, nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, az átláthatóság és a polgárok részvétele elengedhetetlen. Vajon valóban lehetetlensége az emberi méltóságot, minden ember méltóságát első helyre helyezni, a politika szívébe helyezni. A mi válaszunk az, hogy ez mind lehetséges akkor, hogyha van erre szándék. Az Európai Unió lehet ennek a politikai szándéknak az eszköze, visszaszerezheti a bizalmat a polgárok részéről. Hogyha a, ref- a brit referendum által küldött jelzést ignoráljuk, akkor nem lehetünk sikeresek. Kedves kollégák, Európa eh, megismerte a legrosszabbat a, annak érdekében, hogy megpróbálja a legjobbat kihozni belőle. Köszönöm. für die EFDD. Az EFDD eh, frakció nevében Farázs úr Good morning! Jó napot mindenkinek! Funny, isn't it? Ugye milyen furcsa? Ugye? Thank you very much for that very warm welcome. Köszönöm szépen ezt a kedves fogadtatást, ezt a szívélyes fogadtatást. Egy... Várjon, Farázs úr! Egy pillanat, kedves kollégák! A demokrácia egyik nagy vívmánya az, hogy azokat is meghallgatjuk, akiknek a véleményét esetleg nem osztjuk. Well, thank you, Mr. Schultz. Köszönöm, Schulz úr. Nos, nem vicces ez, nem furcsa ez, hogy amikor én idejöttem néhány éve, és azt mondtam, hogy én ezt a kampányt szeretném folytatni, azt szeretném elérni, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az EU-ból, és mind kinevettek engem, de most nem nevetnek rajtam, ugye? És annak az oka, hogy ennyire zaklatottak, és ennyire mérgesek, nagyon világos. Az összes mérges beszédből ez látható volt tagadásban vannak, homokba dugják a fejüket, nem tudják, hogy a valutájuk gyengül, csak várjanak, nézzék meg a földközi tenger térségét. Görögországra és a többi földközi tengeri államra szegénységet helyeztek, szegénységre kényszerítették ezeket. És aztán Merkel asszony pedig arra hívta az afrikaiakat és másokat, hogy jöjjenek az EU-ba. Be is indult ez a tömeges áramlás, és ez hatalmas szakadékokat okozott Európában. De a fő oka annak, hogy az Egyesült Királyságban az emberek úgy szavaztak, ahogy, az, hogy önök a becsapás eszközét használták, soha nem mondták meg a valóságot a briteknek vagy a többi európai állampolgárnak. Rájuk kényszerítettek egy politikai uniót. Egy politikai uniót kényszerítettek rájuk, és amikor 2005-ben a holland, illetve a francia állampolgárok elutasították ezt, elutasították az alkotmányt, önök nem hallgatták meg őket, és a hátsó ajtón szépen visszacsempészték a Lisszaboni szerződéssel az egészet. Thursday was a remarkable result. Múlt csütörtökön egy csodálatos eredmény következett be ez itt földrengés, nem csak a brit vagy az európai politikában, hanem a globális politikára van ennek hatása. A hétköznapi kisember hallatta most a hangját. Azok az emberek, akiket elnyomtak az elmúlt években, és akik azt látták, hogy az életminőségük romlik, és elutasították a multinacionálisokat, a kereskedelmi bankokat, elutasították a nagy politikát. És azt mondták, hogy mi a saját hazánkat akarjuk visszakapni a vizeinket, a tengereinket, a határainkat akarjuk visszakapni, egy független, normális, önkormányzó nemzet akarunk lenni, és ezt tették, erre szavaztak, ennek kell most akkor következni. És így most egy reménysugarat ajánlunk a demokratáknak az európai kontinensen. Egyetlen egy kijelentést teszek most, az Egyesült Királyság nem lesz az utolsó tagállam, amely az Európai Unióból kilép. Ezt megjósolhatom önöknek. A kérdés az az, hogy mit teszünk most. Az Egyesült Királyság kormánya tudja kérni az 50-es cikk hatályba helyezését. Szerintem nem kellene túl sokáig várni. Egyetértek Juncker úrral, a britek szavaztak, úgyhogy most lépni kell. De azt szeretném látni, hogy felnőtt fejjel, józan ésszel tárgyalunk egy másfajta kapcsolatért. Tudom, tudom, hogy gyakorlatilag önök közül senki nem ö, dolgozott normális munkahelyen egész életében. Or worked in business. Vagy ö, dolgozott egy vállalkozásban, a kereskedelemben, vagy bárhol, vagy soha nem teremtett egyetlen egy munkahelyet sem önök közül senki sem, de hallgassanak meg. Csak hallgassanak meg. Amrik. Liebe, liebe egy pillanat, kedves kollégák. Megértem, hogy ennyire izgatottak, de most úgy viselkednek, mint ahogyan a UKIP szokott itt viselkedni a parlamentben. Kopieren Sie sie nicht, Herr Farage. Ich... Kérem, ne utánozzák őket, de Farage úr, egyet hadd mondjak el. Az a nyilatkozata mi szerint itt a kollégák közül soha senki nem dolgozott rendes munkahelyen, hát ne magából induljon ki. Uh, Schultz. Nos, önnek igaza van, Schulz úr. A UKIP mindig tiltakozott, a nagy politika az establishment ellen, most az establishment tiltakozik velünk szemben, úgyhogy valami történik. Legyünk pragmatikusak. Pragmatikus közgazdaságtan. Az önök államai és az én hazám rengeteget kereskedik egymással. Szolgáltatások és áruk áramlanak, ez a kereskedelem mindannyiunk javára válik, ez fontos ha úgy döntenek, hogy a fejüket a homokba dugják, és hátat fordítanak nekünk, és nem fogadnak el semmifajta észszerű kereskedelmi megállapodást, akkor azt hiszem ennek a következményei önökre nézve sokkal rosszabbak lennének, mint ránk nézve. Even, even no deal is better. Még az is jobb az Egyesült Királyságnak, hogyha nincsen semmifajta megállapodás, ahelyett a romlott rossz megállapodás helyett, ami most fennáll de például a személygépkocsik több százezer német dolgozó munkahelyét kockáztatnak, hogyha nem jöhetnének tovább az Egyesült Királyságba. Úgyhogy legyünk pragmatikusak, észszerűek, gondolkodjunk felnőtt fejjel, és kössünk egy észszerű megállapodást, méghozzá vámtarifamentes megállapodást, és utána ismerjük el hogy az Egyesült Királyság az önök barátja marad, hogy kereskedni fogunk önökkel, hogy együtt fogunk önökkel működni, a legjobb barátaik leszünk a világban, de ezt észszerűen kell megtenni, ezt a kapcsolatot észszerűen kell létrehozni, és hagyják, hogy mi a globális ambícióinkat sikerre tudjuk vinni a jövőben. E Az ENF frakció nevében megadom a szót Löpen képviselőasszonynak. Észi! Hát itt vagyunk. Nos, lássuk, kedves kollégák. Miért vannak ennyire, miért idegesek ennyire? Nézzék, milyen szép a történelem, a, szabadal, a szabadság győzele, győzedelmeskedik, az emberek akarata győzedelmeskedik. A brit barátaink úgy döntöttek, hogy kilépnek az Európai Unióból. Ez a legfontosabb történelmi esemény, amelyet a berlini fal leomlása óta megtapasztalhattunk. Ez a szabadság jelzés, ez egész világnak küldjük ezt a jelzést. Azt gondolom, hogy egy nép tett tanúbizonyságot arról, hogy mennyire szereti a hazáját. Egyesek azt mondják, hogy az Európai Unió visszafordíthatatlan. Nos, azoknak mutatták meg a nép, a brit nép szavazatával, hogy ez nem így van. Ez a demokrácia számára egy elképesztő győzelem, egy, egy földcsuszamlásszerű győzelem, amely győzedelmeskedett a, a hazugság, a mm, zsarolás és a félelem hangulata felett. És ez egy példát hallottunk nemrégiben, az apokalipszissel fenyegettek, a dősde összeomlásával, a britek nem féltek, és ez felé, fölé emelkedtek szuverén módon és ezzel mindenkit megleptek, megleptek de most mégis mitől lep, lepődtek meg? Évtizedek óta az Európai Unió az emberek akarata ellenében épül. A francia és a holland 2005-ös referendum és aztán miután Írországot újra szavaztatták a Lisszaboni szerződésről, ez a görögöket arra kényszerítették, hogy megszavazzák a, a megszorítási politikát, és ennek következtében a szegénység teljes mértékben elterjedt. A britek a végső öm, öm, mentségtörést követték el, akkor, amikor az ö, szavazatukkal ezt a döntést meghozták. Évtizedek politikájáról van szó, amely abszurd politika volt, eh, az ipar elvándorlását, tömeges munkanélküliséget, eh, a bevándorlás hullámait eh, vezette be. A az Európai Unió propagandistái oldalon középen, vagy akár jobb oldalon, nos, hát most tegyék fiókba a felháborodott beszéd, beszédjüket, ássák el a csatabárdat, és örüljenek a szabadságnak. A britek újra kezükbe hát most már nem kell befizetniük az Európai Unióban. A, patri, Euró, a gazdasági patriotizmusnak vége, és ez mind arra kell, hogy motiváljon bennünket, hogy higgyünk a szebb jövőben. Hallottam már a hallottam már a híreket, a plegykákat, hogy ki milyen drágán fog megfizetni ezért a döntésért, és kinek milyen érdeke fűződik a Brexithez, vagy annak elhalasztásához, hogy ez nem lenne demokratikus módszer. A Nagy-Britannia döntött, tiszteletben kell tartani a szándékát, és ennyi. Az alternatíva teljesen világos. Vagy folytatják ezt a technokrata drága Európai Uniót, és továbbra is ezt a az emberektől távol lévő politikát folytatják. Ebben az esetben előre megmondom önöknek, hogy össze fog ömlani az Európai Unió vagy pedig a szabad államok közötti együttműködés alapjaira helyezzük az együttműködést, és Franciaország szerintem szintén a szabadságot választaná, éljen Nagy-Britannia és éljen a szabad Franciaország. Das Wort hat jetzt die A szót most Dodz asszonynak adom meg, mint független képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Királyság polgárai leadták a szavazatokat, az eredményüket most már nem lehet felülírni. Felismerték, hogy az Európai Unió problémái nem csak tökéletlenségek, és azt mondták, hogy ők most már elindulnak a saját útjukon. Ez a népszavazás győzelmet jelent a demokrácia számára. Az eredmény nem úgy alakult, ahogyan abban a távozó miniszterelnökünk reménykedett. Éveken keresztül az Egyesült Királyság polgárai próbálták kifejezésre juttatni a frusztrációjukat, az aggájaikat az EU-val kapcsolatosan. Az Európai Unió pedig nem hallgatott rájuk, süket fülekre talált a véleményük. De most már ez nem így van. De most fontos, hogy mindenki józan maradjon. Az intézményeknek ellen kell állniuk annak a kísértésnek, hogy azonnal reagáljanak a helyzetre. A mi nemzetünk nem fordított hátat Európának, mi nem befelé figyelünk csupán. Sok régóta keresünk már újfajta kapcsolatot az európai szövetségeseinkkel, egy pozitív kapcsolatot, amelynek az önkormányzás, a szabadkereskedelem és az együttműködés adja az alapját, egy olyan kapcsolatot, amely biztonságosabbá teszi a világunkat és növeli a jólétet. Ez nem jelenti azt, hogy mi kevésbé vagyunk európaiak, és nem jelenti azt, hogy kevésbé vagyunk derülátóak. Az Egyesült Királyságnak nem csak ahhoz van meg az ereje, hogy, győz, hogy sikeres legyen, de ahhoz is megvan az ereje, hogy megvédje a szomszédai szabadságát. Tekintsünk egy új jövőbe, egy új korszak kezdetén állunk, amikor remélhetőleg az Egyesült Királyság és az Európai Unió együtt tud működni egymással, szorosan és nyugodtan a polgáraink javára. Köszönöm. Kedves kollégák, mostantól nagyon szigorú leszek, ami a felszólalási időket illeti. Most először Juncker úr kap szót a bizottság részéről, tessék. Tisztelt elnök úr! Zsia. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyra értékeltem ezt a vitát, amit már tudtam a vita előtt is, az az volt, hogy nem szabad a nacionalistáknak átadni a nemzeteinket. Tiszteletben kell tartani a nemzeteket, de, nem, de a nacionalisták nem patrióták, ők a Európa ellenesek. Le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat az elmúlt hetek eseményeiből. Nem szabad mindent összekeverni, nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy Európa a megszorítások Európája. Minden kormány a mindegyik ország ugyanazt a politikát folytatta. Nem fogadom el Lambert úr beszédét, mely szerint az Európai Bizottság, a megszorítás bizottsága hibás politikát folytat. Ez nem elfogadható. Akkor, amikor, amikor önök ellenzékben vannak, akkor könnyű beszélni, de ha kormányon vannak, ugyanúgy folytatják a dolgokat, mint a többiek. Az Egyesült Királyság nem a megszorítások politikájáról szavazott, nem arról beszélt, hogy a, nem arról szavazott, hogy nem megfelelően védik a határokat, nem is az euró tagja, úgyhogy az euró politikájára nem is vonatkozik rájuk. Az Egyesült Királyság a Schengeni térségnek sem része. Az Egyesült Királyság tehát a saját határait a saját maga védi, úgyhogy ne próbálja Farázs úr behetetni velünk ezeket a sztorikat. Néhány napja ő maga is be kellett, hogy lássa, hogy a brit döntés költségvetési aspektusaival kapcsolatban tévedett, hogyha ezt a szavazás előtt tette volna, annak örültem volna, de hazudott. Nem az igazat mondta. E, Monsieur Farage. Farage úr, én szeretek önnel vitatkozni, ugyanaz a humorérzék, olyan olyan humorérzéke van, mint nekem. Nagyon sajnálom, hogy utolsó alkalommal tudunk itt vitatkozni, kár, hogy a jövőben erre nem lesz alkalmunk. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Henis Plaskát asszonynak a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, hadd mondjam el, hogy nincs más választásunk, mint hogy tiszteletben tartsuk a referendum eredményét, és ez fel kell, hogy ébresszen bennünket. Most a válasz nem az, hogy több vagy kevesebb Európa legyen, jobb Európa kell, hogy legyen, meggyőző Európa kell, hogy legyen. A 27 tagállam uniója folytatja az utat, hogyha Nagy-Britannia úgy dönt, hogy e, elhagyja az Európai Uniót, de cselekednie kell több millió polgár támogatja az utunkat, őket kell védenünk. Ezt a, tá- ezt a támogatást nem vehetjük magától értetődőnek, éjjel-nappal dolgoznunk kell a bizalmon. Az nagybritanniai referendum nem azt jelenti, hogy ezek a kihívások vagy veszélyek hirtelen el fognak tűnni, és azt sem jelenti, hogy minden nemzet, vagy minden tagállam jobban jár, ha egyedül marad, mint hogyha együtt döntöd. Nem, ennek az ellentét ez igaz. Egyetlen európai ország sem nézhet szembe egyedül a kihívásokkal és a veszélyekkel. A tanács és a parlament konstruktív módon együtt kell, hogy működjön, és a nagy ügyeket E, együtt kell megoldanunk, amelyben megoldást válnak tőlünk a tagállamok. A 27 e, tagállam e, Európai Uniója Válasz kell, hogy adjon a kihívásokra, biztosítani kell a polgárok biztonságát, a migrációra, a bevándorlásra. Választ kell adni, a gazdaságot föl kell lendíteni, munkahelyeket kell teremteni a polgárok számára. Biztosítsuk azt, hogy fenntartjuk a barátságunkat egy olyan világban, amely egyre összetettebb és egyre nagyobb kihívásokat tartalmaz. Közös érdekeink vannak, úgyhogy ne felejtsük el, hogy ebben a világban az érdekeink inkább egymás felé mutatnak, mint hogy szétágaznának. A, folytatni kell az együttműködést, legyen ez ébresztő mindenki szémá, számára. Tisztelte elnök úr, a tanács mint mindig a parlament rendelkezésére áll. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Most fordított sorrendben jönnek a hozzászólók, Dóc asszony az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam ennek a vitának a kijelentéseit, illetve a hangnemét is, a hangnemére is odafigyeltem, és tudom, hogy az érzelmek a tetőfokukra hágtak, de most nem szabad erősíteni ezeket a sztereotípiákat, hogy a britek félnének az Európai Uniótól. A fenyegetések, a félelem nem fog működni, ez nem vezet eredményre Nagy-Britanniában. El kell fogadnunk a referendum eredményét, és egy olyan kapcsolatot kell kialakítanunk, amely mindenki számára előnyökkel jár. Egy olyan kapcsolatot, amelyetben tiszteletben tartja a mi döntéseinket, de amely segít nekünk abban, hogy virágzó gazdaságokat hozzunk létre, megóvjuk az szabadságjog, az, az alapvető jogokat egy olyan világban, amely egyre veszélyesebbé válik. Köszönöm szépen, Juncker úr, elnök úr. Elnézést kell kérnem, hogy el kell mennem. A Timmermans úr itt marad. A brit miniszterelnökkel eh, kell találkoznom, és mivel tiszteletben tartom a brit demokráciát, ezért el kell mennem. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a De úrnak az INF e nevében. 23. 2016 az Köszönöm szépen, elnök úr. 2016. június 23-a egy történelmi jelentőségű nap volt, ez egy fantasztikus nap Európa történetében. Felszabadul Európa, most kezdődik Európa felszabadulása, az Egyesült Királyság ünnepelhet az Európai Unió egy fontos tagállamot veszít el, és ez ennek az elbukott projektnek a végének a kezdete. Az Európai Unió hamis játszmát játszik, megtéveszti a polgárokat, a polgárok kárára játszmázik a brit kilépés most azt mondja, azt üzeni, hogy vissza kell térni a szuverenitásnak a nemzetállamokhoz, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem EU szerte vissza akarják a szuverenitásukat kapni a polgárok. Ennek a rossz Európai Uniónak a felszámolását mielőbb meg kell kezdeni. Ez azt jelenti, hogy mielőbb helyre kell állítani a nemzetállami határokat és a gazdasági integrációt is, meg kell fordítani. A polgároknak saját pénzre, saját törvényekre van szükségük, most pedig itt az ideje, hogy Lengyelország, Hollandia, Románia, az összes európai nemzetállam és nép felszabaduljon. Juncker úr, mondjon le, önnek nem sikerült az Európai Unióban megtartani az Egyesült Királyságot, nem sikerült csökkenteni a bürokráciát az EU-ban, ahogyan arról korábban megállapodtunk. Junckernek le kell mondania, és egy új bizottságra van szükség, azért, hogy ennek az uniónak véget vessünk. Felázs úr. A londoni tőzsde nagyon erős, most már 12%-kal emelkedett a februári gyengüléshez képest. A font gyenge, de már 2014. júliusa óta gyengül, és az ausztrál és az új-zélandi miniszterelnök azon versenyez, hogy ki lehet az EU-n kívüli első ország, amely kereskedelmi megállapodást ír alá az Egyesült Királysággal, úgyhogy nagyon jól állnak a dolgok. Az egyetlen egy fajta felfordulás, a politikai felfordulás, lemondott a miniszterelnök, és Lord Hill szintén benyújtotta lemondását, azt hiszem a helyes okokból. Hát nem tudjuk, talán jó lesz ugye még egy munkáspárti vezetőtől is megszabadulni, lehet, hogy ő is távozik. Úgyhogy ez egy nagyon egészséges, nagyon jó dolog lehet. Én a politikába azért léptem be, mert a politikusok az Egyesült Királyságot egy európai politikai projekt felé vitték. Úgyhogy ha, ha a múlt heti eredmény néhány ilyen politikust kisöpör, az nagyon jó, de az biztos, hogy én ünnepelni fogom június 23-án a szabadságunk napját, a függetlenedésünk napját. A zöld frakció nevében Elin Smith következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én Skóciát képviselem ebben a házban. Nagyon büszke vagyok skót nemzetiségemre, de én büszke európainak is vallom magam. I want my country. I want my country to be... Azt szeretném, hogy az én hazám nemzetközi legyen, együttműködő, ökológiai szemléletű, tisztességes és európai állam legyen az én hazám és a skót nép az észak-ír néppel, illetve a londoniakkal együtt, és nagyon sok velszivel és angollal együtt arra szavazott, hogy bent maradjunk a nemzetek családjában, az Európai Unióban. És én ezt a státuszt követelem. Kollégák, rengeteg mindenről kell tárgyalni, mindannyiunknak hideg fejjel, de meleg szívvel kell tárgyalni. De kérem, emlékezzenek arra mindig, hogy Skócia nem hagyta cserben önöket. Kérem, kedves kollégák, ne hagyják most cserben Skóciát! Az Egyesült Baloldal részéről Anderson asszony kap szót. Köszönöm szépen. A Diane Dodds és Marine Le Penhez hasonló képviselők azt mondanák, hogy mi Észak-Írországban ránk is vonatkozik az Egyesült Királyságbeli szavazat, mi azt mondjuk, hogy nem, nem vonatkozik. És Smith úrhoz hasonlóan mi is azt kérjük, hogy a mi szavazási eredményeinket is tartsák tiszteletben. Mi ugyanúgy kiállunk az észak-ír népakarat mellett, mint a skótok a skót mellett. Mi az EU-ban akarunk maradni, így szavaztunk. We, we accept, we respect, and we... Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk, és meg fogjuk védeni az észak-ír emberek akaratát. Ugyanakkor azonban, hogyha a az angol szavazatokkal elérik azt, hogy mi kiszakadjunk az Európai Unióból, az elfogadhatatlan. Demokratikus szavazásra került sor, mi maradni akartunk, maradni akarunk, így szavaztunk. Az észak-írországiaknak most már nincs szükségük arra, hogy EU-s határ vonuljon keresztül rajta. Önök és az Európai Unió folyamatosan támogatták a béke folyamatot Észak-Írországban. Kérem, hogy ezt tegyék továbbra is. Mi a Sinn Féin azért harcoltunk, hogy megmaradjunk az Európai Unióban, egy igazságosabb, demokratikusabb, szociálisabb Európa mellett szálltunk síkra. A bizottságnak és a tanácsnak üzenem, önök nem figyelnek oda, nem, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen ellenállásba ütköznek a polgárok, a hétköznapi emberek körében, mert antidemokratikus gyakorlatokat követnek, és társadalom ellenes, antiszociális politikákat valósítanak meg. Ennek meg kell változnia, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unió fennmaradjon. Meg kell hallgatniuk az embereket, meg kell hallaniuk ezt az üzenetet, de kérem, tartsák tiszteletben az északír szavazópolgárok akaratát és akik maradni akarnak az EU-ban. Köszönöm szépen. A liberális frakció részéről most Ferhofstadt úr kap szót. Nagyon rövid leszek, elnök úr. A vita végén most szeretnék a képviselőkhöz szólni, akik jelen vannak. Most egy nagyon erős üzenetet kell megfogalmaznunk az Európai Tanács irányába, és az európai polgárok irányába is. Ennek a legjobb módja az, hogyha hatalmas többséggel megszavazzuk az állásfoglalást, amelyet előkészítettünk erre az ülésre. Nem szabad most elveszni a részletekben, mondván nekem ez nem tetszik, nekem az nem tetszik. Az a fontos, hogy most politikailag egységesen lépjünk fel, és megszavazzuk ezt az állásfoglalást. Feles úrnak pedig azt mondanám, Hát engem sokkolt az, amit mondott, mert ön úgy állítja be, mintha ő ön a hétköznapi emberek védelmezője lenne, a kemény munkások védelmezője, miközben önnek offshore pénzügyi konstrukció van a birtokában, nem hiszem, hogy minden brit hétköznapi embernek eh, ilyen lenne birtokában, de rendben van. Hát végre most már megszabadulunk az Európai Unió költségvetésének eh, egy igen eh, nagy tételétől, 17 éven keresztül az önbérét mi fizettük. Für die ECR-Fraktion spricht jetzt Herr Legut. Köszönöm szépen. Az ECR nevében most Legutko képviselő következik. Szanowni Państwo, muszę... Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé ö, csalódott vagyok ezzel a vitával kapcsolatban, mert valami rossz dolog történt, a Brexit ez rossz, veszélyes, és nem csak az Egyesült Királyság számára, illetve az Egyesült Királyság számára nem is annyira, mert az egyszerűen az Európai Unión kívül szépen el lesz, jól el lesz, ami rossz, és akinek ez rossz és veszélyes, az az Európai Unió. Az Európai Unió integrációjának a történelme szempontjából nagyon negatív ez. És mit csinálnak önök? Az egészet újra és újra ismételgetik, ugyanazt a rutint folytatják, ugyanazok az arcok, ugyanazok a vádaskodások, ugyanazok a beszédek, csak egy kicsit érzelmesebben azt hiszem, hogy most arra van szükségünk, hogy végig gondoljuk a dolgokat. A vezetőink valami nagyon nagy hibát követtek el. Mit tehetünk annak érdekében, hogy kijavítsuk ezt a hibát? Az Európai Parlament többsége mit fog tenni? Önök ugyanazt a hangremet választották, a nacionalistákat, a sovinisztákat okolják, vádolják, és nem igazán értették meg, hogy mi a valóság, hogy mi történik Európában most. Azt szeretném tudni, hogy most mi lesz. Hiszen nem éppen rózsás a kép. Úgy tűnik, azt tudjuk, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény, amely tanulhat a hibáiból. Szeretném, hogyha ez érvényes lenne Európában is. Köszönöm szépen. Most a Szociáldemokrata frakció nevében Pitella úr. Una sola cosa. Köszönöm szépen, elnök úr. Farázs úrnak csak egy valamit mondanék. Én nem csalók, hazudok, soha nem engedtem volna ezt meg magamnak, sem a kollégáimmal szemben, sem senkivel szemben, de azt mindenképpen meg akarom mondani önnek, hogy ön nem tett jót a saját hazájával, és a történelem ezt majd meg fogja mutatni, sajnos a történelem ezt majd be fogja bizonyítani. De most itt nem a vitáknak van az ideje, ez egy fontos történelmi lépés, világosan kell fogalmazni, hogyha voltak, akik a Brexitre szavaztak, megszületett ez az eredmény, akkor most nem értjük, hogy miért vonakodnak. Hát a demokrácia arról szól, hogy egy hogy a szavazatot akkor tiszteletben tartsák, ennek megfelelően cselekedjenek. Nem, es, nem válhatunk a konzervatív párton belüli játszmák fogjává, nem fogjuk megvárni, amíg a Tori párt a saját kongresszusán lejátsza a játszmákat, és így tovább. Hát ez döbbenetes, hihetetlen. Hát a brit állampolgárok 2%-a szavazott a Brexitre. Nem ö, eshetünk mi az ő fogjuká. fogjuká. Mi nem tönkretenni akarjuk Európát, mi a másik oldalon állunk, és nagyon jó társaságban vagyunk. Itt vannak a kereszténydemokraták, a liberálisok, a zöldek, mindenki, aki változtatni szeretné, aki Európát megmenteni szeretné. Rögtön elmondtuk, hogy mit kell tenni, hogy lépni kell. Az Európai Tanácsot is azt arra kértük, hogy vegyen minket figyelembe, vegye a kéréseinket figyelembe. De a jövőbe is tekintünk, a rövid és középtávra, és arra gondoltunk, hogy egy nyitott konventet lehetne szervezni az állampolgároknak is nyitottat, mert csak az állampolgárokkal együtt lehet meghatározni azokat az útmutatásokat, amelyek alapján egy erősebb uniót építhetünk, hogy legyen európai pénzügyminiszter, hogy legyen egy megfelelőbb költségvetés, hogy valódi közös védelmi, ez biztonságpolitika legyen, hogy küzdhessünk a terrorizmus ellen, hogy meglegyen az európai FBI, hogy a migrációt kezeljük európai szinten, és így tovább. Nagyon világos elképzeléseink vannak minél előbb szeretnénk ezeket a dolgokat megtenni, a közel és a távolabbi jövőben szeretnénk felülemelkedni a különbségeinken, amelyek megvannak, de ebben a pillanatban nagyon egységesen, határozottan kell fellépnünk, hogy megmentsük Európát. Ez a mi álláspontunk, és nagyon határozottan fogjuk ezt képviselni. Für a néppárt nevében megadom a szót Weber elnök úrnak. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy nagyon jó vitát sikerült folytatnunk az Európai Parlamentben. Két dolog világos lett. Egyrészt az, hogy milyen nagy kihívásokkal nézünk szembe. Farage úr kijelentésére nem igazán érdemes most választ adni, mert ki tudja, hogy két hét múlva mi kiáll a mellett, amit mondott. Löpen asszony pedig a legjobb példa arra, hogy se tette, hogy tulajdonképpen nem talált választ a bizonytalanságra. Ő maga is úgy érzi, hogy a franciák észrevették, belátták, hogy Nagy-Britannia néz szemben nagyobb problémával, nem pedig az Európai Unió. Azt hiszem, hogy ő maga is érzi ezt. Ez az egyik része a vitának. A másik dolog pedig, ami szerintem világosá vált az Európai Parlamentben, az az, hogy kiállunk ezen gondolat mellett, és a jövőben szeretnénk emellett továbbra is kiállni az európai projekt mellett, az együttműködés mellett. Azt kérjük, hogy a ma délután és holnap délelőtti Európai Tanács ne zárt ajtók mögött belül, belső vitákat folytasson, hanem egy egyértelmű jelzést küldjön azzal kapcsolatban, hogy hisz a 26 hetek Európájában, és ezt folytatni kívánja. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a vitát lezárt.